nem volt abban a helyzetben, hogy megvitassa az újonnan elfogadott magyar alkotmányt. Köszönöm. La parola quindi. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót a biztos asszonynak, Vivian Redingnek.